You'll actually call Mrs. Alfani. Uh, I think she Morning, Paul. Good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kollégák! Could you take a seat, please? Kérem, mindenki foglaljon helyet. Jó reggelt kívánok, kollégák! Mielőtt elkezdenénk a szavazást, szeretném megmagyarázni, hogy az elektronikus eredménykijelző rendszer ö, meghibásodott. Tehát előfordulhat, hogy nem fogjuk azonnal látni az eredményeket, tehát fel kell majd olvasnom. Tehát még egyszer, kedves kollégák, az elektronikus eredménykijelző rendszer lehetséges, hogy hibás ebben az esetben, csak csak azt a két részt fogják látni, mint egy kamambert, de nem fogják látni az eredményeket. Kérem, hogy legyenek türelemmel. Az első téma, a második olvasati ajánlása, a tanács álláspontja az állat, tudományos célokra felhasznált állatok védelméről. tisztelt kollégák! A Tisztelt kollégák, a 165 eh, ös eh, cikke alapján kérem, hogy küldjük vissza ezt a eh, szöveget a szakbizottságba. Évekig vártunk erre a szövegre, de nagyon sok olyan pont van, amit módosítani kell ahhoz, hogy az állatok védelme valóban megvalósulhasson. Tehát különböző alkalommal fel, fel lehet használni egy állatot, még olyan esetekben is, amikor ez fájdalmat és szenvedést okoz az állatnak ez nem igazán tudományos cél, és itt nem szélsőséges álláspontról van szó, hanem a szerződés 13. pontjának betartásáról, ami arra készített bennünket, hogy az államok jólétével foglalkozzunk. Nem arról van szó, hogy a kutatást akarjuk fékezni, hanem hogy elfogadható megoldást találjunk mindenkire, és későbbiekben még módosítani kell, akkor majd ezt az irányelvet. Ezért jó, hogyha már strukturális módosításokat megváltoztatnánk. Ez a józan ész vezérli ezt, és politikai színezet nélküli kérés. Van-e 40 kollega, aki támogatja ezt a felvetést? Kérem, szíveskedjenek felállni, akik támogatják ezt a kérést. I think we have 40 colleagues without counting them. Úgy látom, megvannak 40-en, de ezért megszámoljuk. Akkor egy hozzászólót kérek mellette az indítványnak. Evans úr. Thank you, President Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a zöldek frakciója támogatja ezt a kérést, mert nekünk is komoly aggodalmaink vannak a jelenlegi szöveggel. A tagállamoknak van lehetőségük arra, hogy szigorúbb állatvédelmi intézkedéseket hozzanak. Az új szabály azonban ezt megtiltaná számunkra, és ez ellene hatna az előrelépésnek azt is látnunk kell egyértelműen, hogy az alternatíva megoldásokat kell használni mindig, amikor ez lehetséges. Azonban ez nem derül ki a szövegből. Továbbá nagyon egyértelmű definíciókra van szükség arra, hogy mi nem mit értünk a nem emberi főemlősök kategóriában. Különböző értelmezései vannak ennek különböző tagállamokban, tehát tovább kell erről vitázni ezekről a pontokról és más pontokról is, azért, hogy teljesen világos legyen, és biztosítsuk azt, hogy ez a jogszabály hatékony legyen. Köszönöm. Egy hozzászólót kérnék ellene.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 Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A mezőgazdasági bizottságot kerestek meg. Én elleneme vagyok, hogy ezt a jegle jelentést visszaküldjük szakbizottságba. A mi bizottságunk több mint egy évig folytatott vitákat erről, és világosan egyértelműen megfogalmaztuk a kompromisszumokat, amit sikerült kidolgoznunk. Nem volt ellenszavazat, csak néhány tartózkodás. Egyáltalán nem látom, hogy miért kellene ezt a szöveget visszaküldeni. Minden megvan azért, hogy eztről ma szavazunk szavazhassunk. Uh, now we hear the rapporteur, Mrs. Jegler. Most pedig a jelentés készítőjét, Jegle asszonyt halljuk. Elnök úr, kedves kollégák! Meg vagyok lepve az indítvány miatt. A kollégák itt volt, nem voltak itt ma a plénumban, ma délelőtt, amikor elvitatkoztunk. Meglep ez az indítvány. Évens asszony árnyék előadó volt a zöldek részéről, az összes trilógusban részt vett, és április 7-én megszavazta az ott megszületett eredményt. A zöldek az Agrárbizottságban módosító indítványokkal álltak elő, ezeket ma megint előterjesztik, ez teljesen legitim, éppen ez a lényeg. A szakbizottsági elnök leírta már, hogy a zöldek kivételével az összes frakció elutasította a módosításokat. Kedves kollégák, kérem, tiszta szívből kérem önöket, hogy a kompromisszumot, és ez egy kompromisszum, én sem vagyok tökéletesen elégedett ezzel, és igazából senki sem érthet minden egyes pontban egyet vele, hiszen kompromisszum ettől az. De fogadjuk el a kompromisszumot, mindent utasítsunk el, amit követelnek, mert különben a régi irányelv maradna hatályban, amely 1986-os irányelv, ezzel kéne együtt élnünk, és ez vonatkozik a kísérletekre is, az állatkísérletekre is. Vagyis tegyünk egy lépést előrefelé a jobb állatvédelem irányába. Köszönöm. Ez Harms, point of order. schön, Herr Präsident. Hansasszony ügyrend. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném tisztázni, hogy miért így viselkedett a frakció. Időnként nagyon nehéz a trilógus tárgyalásait követni az egész frakciónak. Hogyha azt látjuk, hogy a jelentés tevő nem akarja észrevenni, látni, hogy az állatkísérletek száma az új szabályozás alapján nő, hogy a főemlősökkel végzett kísérletek száma is nő, és hogy a tagállamoknak most már nem lesz lehetőségük arra, hogy ezeken a szabályokon kívül szigorúbb szabályokat alkalmazna, alkalmazzanak. És hogyha emiatt javasoljuk azt, hogy visszakerül a szakbizottsághoz ez, és hogyha ez nem lehetséges, akkor ez a parlament nem működik jól. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, hogy megvilágította számunkra, milyen gondjai vannak az ön frakciójának ezzel a ponttal. Szuverén a parlament, és szavazni fogunk. Tehát akik támogatják azt, hogy utas, utaljuk vissza a szakbizottsághoz, most ezt jelezzék. Ki ellenzik a visszautalást? Folytatjuk tehát a szavazást. Elutasítottuk ezt az indítványt. Az első név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Első módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Látjuk a számokat, tehát működik mégis az eredménykijelző rendszer. A következő kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. Harmadik módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. Kijelentem tehát, hogy a tanács álláspontját jóvá hagytuk. Köszönöm Jegle asszonynak. Rátérünk Őri úr jelentésére. Dávid úr, önél szó, ügyrendi hozzászólás. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt két napban több mint 400 e-mailt kaptunk erről a kérdésről. Tudnának tenni valamit a szolgálatok, hogy ne kelljen annyi időt vesztegetnünk azzal, hogy töröljük ezeket? Van egy ilyen mechanizmus az autóklián, amivel automatikusan lehet törölni az e-maileket, de hát ez vitassa meg a választó körzetében. Ügyrend, hozzászólás ismét? miért ez méltánytalan? Lehetőséget kell adni a válaszok számára, hogy kapcsolatot keressenek és találjanak önne. Hol, hol van ön, hogy ezt így nem tiszteli? Köszönöm, hogy felerősítette, megerősítette az én álláspontomat akkor a Foglalkoztatási Bizottság 32 módosítójára térnénk rá. Együtt szavazunk erről név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 55 nem szavazattal. Megyünk tovább. A, nem hallanak? akkor egy kicsit hangosabban próbálok beszélni. Ötödik eh, módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 13-as módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk tartózkodás nem kérdeztem. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 28-as, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 30-as módosító, ismét géppel szavazunk, megint a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 40-es módosító ki támogatja, kész feltartással, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös módosító, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. 32-es géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 48-as géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es ki támogatja, el, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 4-es géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 52-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 8-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 53-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 9-es. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 60-as géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es, ismét név szerinti, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kis többséggel. 54-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 17-es. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es, megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as, ismét géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, és most ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. És most a, megint csak géppel szavazunk a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok, Őri úr! A következő pont hét állásfoglalás indítványról fogunk szavazni. Ügyrendi hozzászólás. A 48-as indítványban van egy hiba, a svédre minimál bérként és nem minimál jövedelemként fordítottak le egy szót, ezt a fordító szolgálattól kérni kell a szöveg, a svéd szöveg korrigálását. Köszönöm szépen, Ludvigsen úr, majd rendbe tesszük ezt a problémát. Még egy ügyrendi hozzászólás ott ön mögött. Azt kérem a tanácstól, hogy a mai voltomunkat, szavazásunkat kövesse, és egy rövid állásfoglalást kérek. Tehát arra szólítom fel a tanácsot, hogy a mi állásfoglalásunk, véleményünknek legyen eleget Köszönöm. A vitában részt vett a tanács, és nagyon odafigyeltek arra, hogy mit mondtak a képviselők, és tegnap este a vitán is nyilván így tettek. Bütikofer úr, ön is kíván szólni? Már csak megszavazni tudok valamit, elutasítani semmit. Ez egy kicsit korlátozza a lehetőségeimet. Über diesen Bericht in the immortal words, we'll send a technician. Hát küldünk majd valakit, aki megjavítja a gépét. Jó, akkor az iráni állásfoglalásra térjünk rá. Az első egy közös állásfoglalási indítvány, de közben Máró úr, nem a szó. Elnök úr, Köszönöm, elnök úr, nem látom a listán a név szerinti szavazást, és miután fontos ez a kérdés, és megállapodás jött létre a frakció között, azt javaslom, hogy név szerint szavazzuk meg a végső állásfoglalást. Elnök, feljegyeztem kérését, én meghallgatom. Elnök úr, tájékoztatni szeretném annak, hogy lehetséges a név szerinti szavazást kérni ezekre a módosítókra, és eh, a diszkrecionális jogánál fogva kérem, hogy ezt így tegyük. a közös állásfoglalást fogom szavazásra bocsájtani. Nekem nincs ellenvéleményem, nem tudom, hogy más ellene van-e. Ha 40-en ellenzik, akkor nem lehet. Nincs ellen. Akkor a közös állásfoglalást Mr. Howe, do you want separate votes on the paragraphs? Akkor külön szavazást akar a... Recorded votes on the paragraphs. Okay, everything by roll call. Akkor minden év szerint menjen? Rendben. Így értettem én is. Hetes bekezdés. Itt van egy eh, ellenvélemény, tanakor ő nem a bekezdésekről akar név itt, hanem a végszavazásról. Szerintem ez egy észszerű tehát akkor most a hetes ö, bekezdésről készfeltartással ellete, ellene elfogadtuk nagy többséggel. Ötös ö, bekezdés emellette ellene tartózkodás elfogadtuk nagy többséggel. Most pedig a közös indítványt név szerinti szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 658 mellette egy ellene 22 tartózkodás, teljesen egyértelmű az üzenet. Köszönöm. Szóval Yes. A point of order from Mrs. De Kaiser. Re- ügyrend De Kaiser úr részéről. To act. Kaiser asszony részéről. Vote, but my Szerettem volna szavazni, de a gépem nem működött. Rendben, mondja az elnök, feljegyeztük. Okay. Thank you so much. Kalinowski. Kalinowski úr, öné a szó. Dziękuję panie przewodniczący. Postęp nauki generuje rozwój gospodarki. Köszönöm szépen. Az előrelépés a technológia területén a gazdaság fejlődését vonja maga után, tehát ezért jobb megoldásokra kell törekednünk.